siker ez az európai űriparnak. Egyetértek Ajala Szender asszonyjal. Büszkék lehetünk erre. És mint volt európai biztosnak, akinek a tárcához tartozott az űrkutatás is, különösen szívemhez közel. A jogi bizottság javaslata mellette ellene Sziene. tartózkodik. Elfogadtuk. A Stefanes jelentéssel folytatjuk, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Meggyőző többséggel elfogadtuk. 569-72 arányban 12 tartózkodás mellett. Lépjünk tovább. A Negrescu jelentés a következő név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti? Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 573-75 arányban 15 tartózkodás mellett elfogadtuk a Negrescu jelentést. Lépjünk tovább. Az austravicius jelentésre, az EU és Moldovai Köztesség közötti társadalmas megállapodásról. Parancsoljon önél szó. Amikor... Herr Präsident! Elnök úr, ma már ma reggel megtörtént. Nagyon kevesen voltunk itt ma reggel, úgyhogy most még egyszer, hogy ilyen sokan vagyunk, a moldáviai parlament elnökét szeretném még egyszer üdvözölni, és nagyon örülünk annak a baráti gesztusnak, amelyet látogatása jelent. Üdvözöljük őt! Benvenuto eh, rinnovato le delegazioni che ci vengono a trovare, i capi di Stato che ci vengono. Üdvözöljük újra a küldöttségeket, akik fönn ülnek a balkonon, tehát az Austrovicius jelentésről szavazunk az EU és a Moldovai Köztársaság között megalapodás eh, Howitt van az első módosítóhoz hozzá fűzni valója. Köszönöm, elnök úr. A hetes bekezdés végére tenném, saját választási megfigyelő missziót küld, hogy november 30-án megfigyeljük a parlamenti választásokat, és ez megállapodtunk az IPP kollégákkal is ebben a kiegészítésben. Neki ellenzi ezt a szóbeli módosító indítványt? Akkor tehát a hetes bekezdésről így szavazzunk, az így módosított szavazat mellett ellene, tehát módosító indítvány ellen. Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. 29-es bekezdés 2-es módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodik. Azt javaslom, hogy eh, ellenőrizzük elektronikusan, mert nem volt világos az eredmény. Mindenkinek sikerült szavaznia? Akkor lezárom a szavazást. És nem fogadtuk el. 4D módosító, a 31-es bekezdés vonatkozóan mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. A preambulum bekezdés 3-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. El preambulum bekezdés egyes módosító indítvány mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A risoluzione nel suo insieme voto per appello nominale. La votazione aperta. Záró szavazás, név szerinti szavazással történik. Megnyitom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk a jelentést. Passiamo al voto della raccomandazione Austrevicius e la Az Austrevicius eh, eh, jelentés, illetve ajánlás Európai Uniós Moldovai Köztársaság között. Név szerint szavazunk az ajánlásról tehát. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy az ajánlást elfogadtuk. Az észak-írországi béke folyamatra vonatkozó állásfoglalási irányuló, állásfoglalási irányuló indítvány. Egy szobeli módosító indítvány? Presidente. Donde dice, considerando que es fundamental acabar con todo... Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az áll az indoklásban, hogy minden erőszakos tevékenységgel fel kell hagyni, és a, a büntetlenség politikát be kell fejezni. Valaki ellenzi ezt a szóbeli módosító indítványt? Mi pare che sia stato superato. Úgy tűnik, hogy több mint 40 képviselő ellenzi, így tehát az eredeti változatban szavazunk az ápremulum bekezdésről mellette. Ki van? Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk az állásfoglalásra irányuló indítványt. Folytassuk. Feszültséget keltő török felépések a ciprusi köztársaság kizáros gazdasági vezetén belül az e, első az 5D módosító indítvány. E, név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Hanno Daduti. Mindenki a szavazott? Lezárom a szavazást. A módosító indítványt nem fogadtuk el. Hatos bekezdés kettes módosító és a hármas szóbeli módosító indítvány Préda úrtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt javasoljuk, hogy a harmadik módosítóban az országok listáját töröljük, de uh, utaljunk erre a régióra, és a többi politikai frakcióval ebben egyetértünk. Köszönöm. Valaki ellenzi ezt a szublimodosítást? Nem látok ilyet, akkor szavazhatunk az így módosított, szóban módosított hármas módosító indítványról. Ki van mellette? Ellene tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. Következik. Tízes bekezdés, egyes módosító indítvány. Két részben szavazunk. Az első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész. Jó, rendben, akkor ellenőrizzük elektronikusan, tehát az első módosító első része. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. És valóban, tényleg elfogadtuk. Egyes módosító második részéről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Check. Hangzik el, tehát ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Áprámulum bekezdésre vonatkozó négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Az egész állásfoglásról szavazunk mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Passiamo alla situazione umanitaria in Sudan. A humanitárius helyzet Dél-Szudánban témájában állásolásra irányuló indítvány érkezett. Az 12-es bekezdés, egyes módosító, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Hanno tutti? Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy módosító indítványt elfogadtuk. 20-as bekezdés, 4-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. A kettes módosító indítvány következik mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk az állásfoglalást. Ezzel a szavazások végéhez érkeztünk, és